Tisztelt kollégák! Vlaszek jelentéstevő úrnak adom meg a szót. Pane komisaři, dámy a pánové. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a jó együttműködésért, és köszönöm a konstruktív vitát. A vita lezárása kapcsán két provokatív megjegyzésem lenne. A strukturális alapok azért jöttek létre, hogy a különböző régiók közötti különbségeket kiegyenlítsük, Ezért az egyes konvergencia célkitűzéshez tartoznak. Más régiók is előnyt élveznek ebből azért, mert a termékeikre nagyobb igény mutatkozik majd. A beruházás megerősítése a kettes célkitűzés alatt, illetve egy erős átmeneti kategória létrehozása megfelelő finanszírozási háttér nélkül visszautasítandó. Nem látom okát annak, hogy a gazdagoktól a gazdagoknak a folyósítsunk összegeket. Az első és kettő célkitűzés közötti belső mechanizmusokat üdvözlöm. Másrészt azonban úgy érzem, létfontosságú az, hogy ne a piac ellen lépjünk, mert így egyenlőtlen helyzeteket teremtünk, és ez piaci zavarokhoz vezethet. Akik nem kapnak pénzügyi támogatást az EU-tól, hátrányos helyzetbe kerülnek. Jó ötlet lenne, hogyha a végső kedvezményezettek régiók, önkormányzatok, közösségek lennének, ezek a hatóságok aztán megfelelő növekedésre irányuló lépéseket tehetnének. Véleményem szerint ez lenne a helyes út. Neil Armstrong azt mondta, kis lépés az európai források számára, de hatalmas lépés az európai gazdaság számára. Köszönöm, Sánchez Schmidt képviselő kapja meg a szót jelentéstevői minőségében. Adam Sánchez Schmidt. Merci. Sánchez Schmidt asszony kap szót. Köszönöm szépen elnök úr, Európa válságban van, pénzügyi, makrogazdasági, szociális és erkölcsi válságban. A polgárok csak olyan Európát látnak, amely szabályoz, és amely drasztikusan szigorú szabályokat nyújt, szabályokat fogalmaz meg. Azonban segíteni kell a leginkább kiszolgáltatottakat, segíteni kell újra felzárkozni a régiókat. A gazdasági kormányzásról szavazni fogunk, ez felelős intézkedéseket hoz a stabilitási paktum betartása érdekében, és lehetővé teszi a növekedési lendület újrafelvételét. A kohéziós politika e, és a második pillér az, amire alapulnia kell ennek a növekedésnek, hogy az intelligens és befogadó legyen a kormányzás, a, gazdasági kormányzás és a kohéziós politika ugyanannak az éremnek a két oldala. Nem szabad, az egyik nem valósulhat meg a másik nélkül. Azért kell küzdenünk, hogy megóvjuk ezt a politikát, megóvjuk ennek a költségvetését, meggyőzzük a az országokat arról, hogy a regionális politika nem luxus, hanem szükségesség. A következő programozási időszak költségvetési vitájával kapcsolatban nagyon sok vélemény elhangzott. Szeretnénk integrált és ambíciózus, egészségesebb, láthatóbb, a területi együttműködést erősítő és minden régiót magába foglaló programozást megvalósítani. Az átmeneti kategória, amely a 65 és 90 százalék, tehát az átlagos GDP 60 és 90 százalék a közötti régiókra vonatkozik, lehetővé tenni ezeknek a régióknak azt, hogy megfelelően kiegyensúlyozottan kezeljük őket. Emellett még egyszer hangsúlyozni szeretném azt, hogy mennyire fontos az európai területi együttműködés. Ez a konkrét megvalósulása Schumann által elmondottaknak, aki azt mondta, hogy Európa nem az elvont eszmék alapján fog megvalósulni, hanem a konkrét lépések alapján a szolidaritás szellemében. Ez, ez érvényes volt 50 éve, és érvényes most is. Köszönöm szépen Sánchez Schmidt asszonynak, és most eh, Stavrakakis eh, jelentéstevő kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, gratulálok minden előadónak a saját jelentéséhez. Ezek a jelentések tették lehetővé számunkra, hogy a jövő fő vonalait ma felvázoljuk ebben a vitában, elmondjuk véleményünket ezek kapcsán. A Piper jelentésről külön szólnék, mert Ebben fogalmazódnak meg az Európai Parlament legfontosabb gondolatai az új kohéziós politika mm, struktúráit illetően. Nem először beszéltünk erről a témáról, hiszen az Európai Bizottság már több fejezetét a kohéziós politikának elénk terjesztette, de most a költségvetési tervezet kapcsán, az új időszak kapcsán el kellett döntenünk, hogy milyen költségvetést adunk majd a kohéziós politikának, és hogyan érjük el valamennyi régiót, milyen speciális támogatásra van szükségük a nehézségbe jutott régióknak. Több rugalmasságra van szükség, ebben egyetértünk, és egységes normatívan szabályozott szabályokra, harmonizált eljárásokra, és a végfelhasználók kedvezményezettségének növelésére. Az átmeneti kategóriákról frakcióm támogatja ennek a kategóriának a létrehozását. Egyetértek Hán biztos úrral a tekintetben, hogy szükséges ez az átmeneti kategória, mert így biztosítható csak, hogy egyes régióknak Egyszerű, átlátható és igazságos módon nyújtsunk átmeneti támogatást, amelyek egyébként különböző fejlődési szinten állnak. A statisztikák mögött a realitás sokkal sokszínű, mint ezt gondolom önök is sejtik. Köszönöm. Tisztelt kollégák, a közös vitát ezzel lezárom. 12-kor kezdjük majd a szavazást, addig berekeztem az ülést. Találkozunk mint egy 15 perc múlva. Köszönöm. Not with a, not with a cot, I think. No. <laughs> yes.